12-kör szavazunk ebben az ügyben. Következő napirendi pontunk pedig egy közös vita az európai nyomozási határozat, illetve az elfogadó parancs tárgyában. Két jelentés lesz ezzel kapcsolatban Meló úr és Latford asszony jelentései. Először a jelentéstevőnek adom meg a szót, azaz Meló úrnak. Először parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, képviselőtársa. Ezen irányelv elfogadása rossz hír lesz az Európai Unióban működő bűnelkövetők számára, és jó hír azon, azok számára, akik ez együtt közös Schengeni térségben nyomoznak, illetve lépnek fel ezen bűncselekmények ellen. A, a javak, személyek, tőke, szabad mozgása a bűncselekmények szabad mozgását is magával hozta. Olyan mértékű módon, mértékben, amelyet korábban nem tapasztaltunk. Fontos tehát, hogy felépjünk a határon átnyúló bűncselekmények ellen, hatékony eszközökkel, mert ezek a bűncselekmények nagyon súlyos hatással vannak a társadalmakra. Korrupció, gyilkosság, pedofília, kábítószercsempészés, terrorizmus, sorolhatnám azokat a rettetes bűncs, súlyos bűncselekményeket, amelyek határon átnyúló módon adosulnak meg. Sokszor nagy hírű események, például a Meremeken ügy, amely Nagy-Britanniát és Portugált is érintette, Hát mindezek ellen jobban fel lehetne lépni, hogyha a bürokrácia és a bonyolultság egyszerűsödne a végrehajtásban. Ugyanakkor és semmi semmiféle módon nem akartunk alap eh, elveket, jogi elveket megsérteni, amelyek az Európai Unió szerződéseinek például a hatos cikkében kerültek meghatározásra. A jogi jogalkalmazási hatóságok kibocsátó országban adnák ki a nyomozási határozatokat, és a végrehajtás pedig másik tagállamban történne. Ez a lényeg ennek a rendszernek. Vannak konkrét intézkedések persze a bizonyítékok tekintetében, melyet a kölcsönös elismerés elve alapján vizsgálnak az életet hatóságok. A tanúk meghallgatása, a DNS mintavétel és a számlákra vonatkozó pénzügyi információ, bank tranzakciókra vonatkozó információk, vonatkozó intézkedések, és hogy néhány példát említsek, azok, amelyekre kiterjed ez a szabályozás és tehát ezek alapján dönti el a végrehajtó tagállam, hogy elfogadja vagy sem a határozat végrehajtására való felszólítás, és persze a jogos védelem elve rendkívül fontos, és általában a jogállamiság elveinek tiszteletben tartása. A kihallgatott személy, a vádlott jogai is sorbatatlanul érvényesülnek. Tehát mindezen administratív egyszerűsítés úgy velem helyén való, és a kölcsönös elismerés alapján működik, javítja a hatóság együttműködését, hálózatépítést tesz lehetővé azon bűncselekmények nyomozói számára, amelyek a tagállamok többségét érintik, és határn átnyúló módon valósulnak meg. Hosszú, bonyolult tárgyalásokat előzünk meg ezzel, és tesszük egyszerűbbé a bűnözés munkáját. Olyan eredményekre törekszünk tehát amelyek mindenki számára elégedettségre adhatnak okot. Ezekre szorítkoztam tehát elnök úr a megnyitomban, és a végén szeretném megköszönni a, a Dán, Ír, Ciprusi, Szlovén és Görög soros elnökség munkáját és támogatását, meg az összes árnyékelődő munkáját kivétel nélkül. Weisenhuber, Latford, Alves, Kretziov, Kirkhope, De Jong, hölgyek és urak, összes frakció, érintett frakció részéről, és a jogi szolgálat segítségét is köszönöm. Non, Frau... Köszönöm szépen. Baroness, Latford Baron a szó. Köszönöm, elnök úr. Jelentésem elfogadása az Európai Életáltozat elfogadó parancsa kapcsolatban rendkívül fontos hozzájárulás jelent majd az európai az igazságügyi térség fejlődéséhez köszönet szeretnék mondani árnyékjelentés tevőimnek, akik nagyon jól együttműködtek velem, nagyon magas szinten sikerült egyeztetnünk. Az Európai Elfogadó Parancs működtetése kapcsán valamennyi ö, politikai párt támogatja jelentést teljes mértékben. Úgy gondolom, hogy ez nagyon erős üzenet segített bennünket az Európai Hozzáadott Értékkel foglalkozó csoport. Nagyon kiváló jelentést rendeltek meg Dübei asszonytól és munkatársától. Úgy gondolom, hogy az Európai Fogadó Parancs rendkívül fontos eszköz abban, hogy az egyre bonyolultabb, egyre komplexebb határokon átnyúló bűnözésre szemben felvegyük a harcot. 12 évvel ezelőtt javasoltam ezt, és örülök, hogy ezt megtettem, hiszen évente számtalan bűnekövetőt sikerül ennek eredményeként saját hatóságai kezére jutatni. Ez sokkal hatékonyabb, mint a kiadatás, amelyben a kormányzati miniszterek közleműködésére van szükség. Az igazságszolgáltatás késletetése, ugyanis az, igazság, az igazsághoz való hozzáférés akadályozását jelenti. Azonban nyilvánvalóan garanciákra van szükség, hogy fenntartható legyen ez az eszköz. A Tehát eléggé különbözőek a büntetőjogi rendszerek a különböző tagállamokban, emiatt az Európai Elfogató Parancs kapcsán további harmonizációs munkát kell végezni, azzal együtt, hogy természetesen vannak ideológiai ellentétek is. Egyes tagállamok adhok és nem koordinált módon járnak el, amely egyáltalán nem segíti az együttműködést fontos, hogy az ügyészek, ügyvédek, rendőrségi munkatársak és így tovább tisztában legyenek az eljárás rendel. Ez tudja biztosítani azt, hogy az alapvető jogok érvényesülnek a vádlottak, gyanúsítottak esetében is, hiszen ezeket is megilleti. A bizottságnak jogalkotási megoldásokkal kellene előállnia egy éven belül, amelyekkel az igényeinket ki tudják elégítetni, és hogyha lesz ilyen szerencsém, hogy újra választanak, akkor mindenképpen nyomás fogok gyakorolni a bizottságra. Fontos, hogy ennek kapcsán az európai nyomozási határozatot is megvitatjuk. Úgy gondolom, hogy ez segíteni fog abban, hogy az európai elfogadó parancs alkalmazását tovább erősítse, de fontos természetesen, hogy itt egy arányossági vizsgálatot mindig elvégeznek az érintett hatóságok. Másrészt fontos az emberi jogi garanciák vonatkozó klauzula ugyancsak szerepeljen majd az mindkét, mindkét szabályozásban, mind az Európai Fogadott Tanács, mind az Európai Nyomozási Határozatra vonatkozó jogalkotásban remélhetően így tudjuk elérni azt, hogy az európai elfogadó parancsot nem használják arra, hogy, hogy tanúkat emeljenek ki, mint egy kihalászva őket egyes eljárásokban. Fontos, hogy a, a vádlottakat, a gyanúsítottakat állítsák elő ezzel az eszközzel. Biztosítanunk kell természetesen azt is, hogy minél inkább a nyomozati bizonyítékokat oszták meg egymás között a hatóságok, és ne az érintett személyeket küldjék, eh, szállítsák egymáshoz. Jó néhány pontra kitérhettem volna még az összefoglalásomban, minden esetre pozitív választ várok Reding alelnök asszonytól. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, Reding asszony, jön szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először a Mélo jelentésről beszélnék. A bizottság értekeli azt a megállapodást, amit a parlament és a tanács kötött a tagállami kezdeményezéssel kapcsolatban, európai nyomozási határozat bevezetését célozzák büntetőügyekben. Ez egy jó eszköz lehet a határon átnyúló bűnözés elleni harcban, és segíthet a gyanúsított a bűnözők igazságszolgáltatás elé állítása területén, ha a megfelelő az alkalmazás és a használat. Az EU kölcsönös jogsegély egyezmény alapul, illetve az Európai Elfogató Parancsi kereten alapul. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tanács 2008-ban fogadta el az Európai Elfogató Parancsot, és kettő tagállam hajtja, hajtotta végre. A bizottság eh, reméli, hogy jelenleg más lesz a helyzet. Azt várja a tagállamoktól, hogy az irányelvet eh, korrekt módon és időben ültessék át és hajtsák végre, úgyhogy ne egy eh, üres papírként maradjon meg, ami a bizonyít, mint ami a bizonyíték átadási európai parancs esete volt a fogvatartás területén is tiszteletben kell tartani a Lisszaboni szerződés alapján érvényes alap szabályokat. Kölcsönösen el kell ismerni az ítéleteket. A szabályok célja a kölcsönös bizalom fokozása az európai bírósági rendszerek között, és ez nagyon fontos ez a kölcsönös bizalom, hogyha valóban azt akarjuk, hogy működjön a közös európai igazság, igazságszolgáltatási övezet. A tagállamok fele nem ültette át a határozatot a saját jogukba. Szabadság, biztonság és igazságszolgáltatás területének a megalkotása a szerződés 3-as cikkében található, de ez csak akkor fog működni, hogyha a tagállamok azokat az eszközöket, amelyekről megállapodást kötöttek át, és üteltik a saját jogalkot, jogrendszerükbe. Szeretnék köszönetet mondani Nuno Melo előadónak és az árnyék előadóknak nagyon jó munkát végeztek. A bizottság elemezni fogja ennek az eszköznek a megvalósíthatóságát, és mindenképpen az alapjogi záradékokat fontosnak tartom ebben a jelentésben és az eszközzel kapcsolatban. Ez nagyon jó, és ez is fontos hangsúlyozom, hogy az együttdöntési eljárásban milyen fontos szerepe van az Európai Parlamentnek. Sarah Latford jelentésében a mostani vita, illetve más alkalmakkal is mindig is védtem az európai polgárok jogát a szabad mozgásra az Európai Unión belül. De a nyitott határok nem jelentik azt, hogy a bűnözők elkerülhetik az igazságszolgáltatást úgy, hogy egyszerűen egy másik tagállamba utaznak. És pontosan ezért vezetük be az Európai Elfogató Parancsot 2004 óta. Ez egy hatékony eszköz, hogy a bűnözéssel vádolt személyek illetve az elítélt személyek ne tudjanak elmenekülni az e- igazságszolgáltatás elől. Sok példa van, például kábítószerkereskedők, gyermekek, kizsákmányolói, szexuális cselek, bűncselekményeket elkövetők nagyon rövid idő alatt elfogták ezeket a személyeket, ami nem lett volna lehetséges az Európai Elfogató Parancs hatályba lépése előtt. És sok terrorizmussal gyanúsított személy esetében is működik ez az eszköz. Az Európai Elfogató Parancs nagyon sikeres eszköz a bűnözés elleni harcban. Persze ez nem jelenti azt, hogy tökéletes, és nem jelenti azt, hogy ne lehetne javítani az eszköz működését. A bizottság ezt ki is mondta, emlékeztetnék a 2011-es végrehajtási jelentésre. A bizottság kimondta, hogy lehet javítani az eszközt, az eszköz használatát, például fontos az alapjogok tiszteletben tartása ennek az eszköznek az alkalmazása során is. És szeretnék Latford képviselőnek, illetve a Lébé Szakbizottságnak köszönetet mondani, és köszönetet mondani azért is, mert nagyon a jelentés bizonyítja a szakértelmet, ahogy előkészítették ezt a jelentést, és folyamatosan együtt fogunk dolgozni azért, hogy az európai elfogadó parancs rendszerét javítani tudjuk. A néhány kérdéssel már elkezdtünk foglalkozni olyan témákkal, amit a jelentés is említ, például az alapjogok témájában a bizottság a peresek jogát kívánja védeni, például a fordításhoz, tolmácsoláshoz való joguk, a ügyvédhez való joguk tekintetében minimum standardok kell, hogy működjenek az egész Európai Unióban. Sajnálatosnak tartom, hogy néhány tagállam ebben nem akar részt venni, nem akarja elfogadni a minimális jogok felállítását az Európai Unióban. Hiszen az Európai Elfogadó Parancs nagyon fontos eszköz, például az elfogadó parancsban megjelölt személynek is joga van az ügyvédhez a kibocsátó országban és a végrehajtó országban is. Hogyha minimum jogokat nem fogadjuk el, akkor ha valakit elfogadó parancsal elfognak, nem tud élni ezzel a jogával, és ezért nagyon sajnálatosnak tartom, hogy néhány tagállam ezen alapvető jogok biztosításában nem kíván részt venni. Az Európai Parlament mindig is nagyon fontos szereplő volt a három eljárási jogi irányelv tekintetében. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek ezért. És üdvözlöm az Európai Parlament munkáját, a bizottság jogsegélye kapcsolatban, a büntetlenség feltételezésével kapcsolatos javaslatai tekintetében mindez jól fogja kiegészíteni az európai elfogató parancsal kapcsolatos munkánkat. Ezek az eszközök remélem, hogy minden tagállamban megfelelően elfogadásra és alkalmazásra fognak kerülni, és sikerül egész Európában a korrekt eljárást megvalósítani. Tisztelt képviselők! a jelentésben az európai elfogadó parancs teljesen helyesen, szélesebb kontextusban van helyezve. a kölcsönös ítéletek elismeréséről szóló irányelvről van szó, illetve a tárgyalás előtti jogokra vonatkozó szabályokról van szó. Végrehajtási jelentést fogadott el a bizottság, és itt megalapítottuk, hogy ezek a határozatok nincs teljes mértékben átültetve a tagállamokban. A bizottság úgy gondolja, hogy az európai elfogadó parancsra vonatkozó határozat még korai lenne, hiszen a tagállamok esetében még nem történt meg a, a kölcsönös elismerési eszköznek az átültetése. Amikor a bizottságnak megfelelő szabálysértési eljárási joga lesz ezen eszköz tekintetében, és egyébként ez idén decembertől érvényes, fel fogjuk mérni a végrehajtás helyzetét. Az Európai Felügyeleti Parancsra is mindez vonatkozik. Az Európai Elfogadó Parancsnál is megfelelően fogjuk elvégezni ezzel kapcsolatos munkánkat. A képzési hálózat is rendkívül fontos az Európai Elfogadó Parancs tekintetében. Egyébként, tehát üdvözöljük, de bizonyos projektekben ez már szerepel Nagyra értékeljük ezeket az erőfeszítéseket. A megbízható adatokat is hangsúlyozza a jelentés, ezt is üdvözöljük. A bizottság egy új kérdőjével dolgozott ki az Európai Elfogadó Parancs adataira vonatkozóan. Tisztelt képviselők, értékes munkájuk szolgálja az Európai Elfogadó Parancs megfelelő működésének közös célját. President. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Most a frakciók néven hozzászóló követnek először a Coelho Carlos. Elnök úr, biztos asszony, a néppárt nevében, illetve Gál Kinga nevében, valamint személyes saját magam nevében is beszélek. Kolléganőmnek távoznia kellett. Nos, nem csak az igazságszolgáltatás hitelképességéről beszélünk, nem csak a jogállamiságról, hanem a tisztességes, észszerű időkeretek között működő igazságszolgáltatási rendszerről is. Ez segíti az európai elfogadó parancs és az európai nyomozási határozat. Ezek az eszközök segítenek a határokon átnyúló bűnözéssel szembeni harcot, olyan eszközöket jelentenek, amelyek segítenek nekünk abban, hogy a határozokon átnyúló bűnözést megszüntessük, és az európai elfogadó parancs elfogadása felgyorsította az, a vádlottak kiadatását a tagállamok között. Nagyon sok kritikát fogalmaztak fel meg többen ezzel kapcsolatban, és ezekre is figyelünk, hiszen nem teljes és nem eléggé kiegyensúlyozott a büntető jogi rendszer Európa szerte, a jogalkotási hiányosságok, joghézagok gyakran vezettek ahhoz, hogy a vádlottak, gyanúsítottak, személyes jogai sérültek, nem megfelelő jogi garanciák érvényesültek, az alapvető jogaik érvényesítése terén. Ez természetesen a kölcsönös bizalmat is megrendíti. Az például, hogy az alapvető jogok illetve az aranyossági elv nem kerültek explicit módon beépítésre a szabályrendszerbe egy bizonyos hiányosságot jelent. Ezzel együtt gratulálni szeretnék Látforba asszonynak a jelentéséhez. Úgy gondolom, hogy meghatározta azokat a minimum jogokat, különösen eljárási jogokat, amelyekre feltétlenül szükség van, amelyek kiegyensúlyozottabb rendszert segítenek majd létrehozni a jog terén az Európai Unióban. Szeretnék azért is gratulálni neki, mert Latford asszony mindig is az emberi jogokért folytatott harc élharcosa volt, és világító tornya egyben. Úgy gondolom, hogy ez elismerést már szeretnék gratulálni ezen túl az Európai Nyomozási Határozat jelentéstevőjének, Nano Melonak. kiváló munkát végzett, és lehetővé tette az első olvasatban való elfoglalását az állásfoglalásnak. Rendkívül bonyolult, összetett témáról van szó. Az Európai Nyomozási Határozat tulajdonképpen valamennyi nyomozati folyamat ott éríteni fog, és természetesen az eljárási jogokra vonatkozó csomag elfogadásával ezt a vázat egyre inkább fel tudjuk majd tölteni tartalommal az alapvető jogok biztosításának ez is eszköze. Fontos itt természetesen a jogi rendszerek kölcsönös együttműködése, illetve egymás határozatnak elfogadása. Itt eh, a bizonyítékok átadásának rendszere például egy kicsit eh, eh, széttagolt, nem túlságosan masszív egyelőre. Sőt, voltak olyan rendelkezések, amelyeket az összesből csak kettő tagállam fogadott el, illetve honosított, úgymond ültetett saját gyakorlatában. Tehát jobban kell odafigyelnünk arra, hogy a közösségi jogalkotás mennyire kerül honosításra. Köszönöm szépen, Birgit Ziper asszonyja szó. Köszönöm szépen az európai nyomozási határozat elfogadó parancsal gyorsabban lehet az egyik tagállamból a másikra átvinni és bíróság állítani vádlottakat. Ez helyén való és jó. Ám sajnos ezen eszköz alkalmazása során újra és újabb problémák adódtak és adódnak. Csak egy példa. tíz hónapos ö, előzetes után az európai elfogadó parancs alapján nagy-Britanniából kiszolgáltattak egy nőt hazájába, Lengyelországba. A 17 éves korában indult az eljárás egy kis adag amfetamin birtoklása miatt, ezért 10 hónapig előzetes, 10 hónapos büntetést töltött le. Ugyanakkor ezt követően munkába helyezkedett Nagy-Britanniában és egy gyermek kellett. Ám mivel nem jelentkezett be, ezért kiáltottak egy elfogadó parancsot. A gyermekét gyám ságba helyezték, elvesztette munkáját, és több hónapos húzavona után hagyták végre békén a hatóságok. Ez a példa mutatja, milyen súlyos problémák adódhatnak adott esetben, bár csak egy esetekben, ezen eszköz alkalmazásából. A jogállamiságban való, jogállamban való bizalom egyrészt megköveteli a, egyrészt a fellépést a bűncselekmény ellen, másrészt a vállalattak jogainak teljes körű védelmét. Ezért az Európai Bizottság azt, azt követeljük, hogy az elfogadó parancs reformjára vonatkozóan terjesszen be egy korrekciós javaslatot. Néhány pontot vetnék csak fel ezzel kapcsolatban. Minden egyes esetben az elfogadó parancs kiállásakor a bűncselekmény súlyát is meg kell jelölni, és egy alternatíva lehetőséget hogyha egy tagállam megfelelő okkal bír, akkor rámutat arra, hogy európai alapjogot sért az elfogadó parancs végrehajtása, akkor fel kell függeszteni, és a kiszolgáltatás, a kiadatás ellen megfelelő felszólalási lehetőséget kell megengedni a vádlott számára. Persze jobb definíciókra van szükség a bűncselekmények tekintetében, illetve a méltányos eljárás jogát mindenképpen biztosítani kell az EU szerte alkalmazó minimál sztenderdek, minimál normák, például a tolmácsolás fordítás tekintetében és a jogok alkalmazása tekintetében szintén része kell legyen az európai elfogadó gyakorlatának. A hibák és, és a, a rossz ítéletek megtörténhetnek, ezért kell fontos döntési szabályokat meghatározni, és meg kell határozni az előzetes tartóztatás mikéntjét. A szociáldemokraták nem kérdőzik meg az elfogadott parancs, mint eszköz fontosságát, ám nem lehet úgy alkalmazni, hogy eddig tették. Ezért támogatjuk teljes mértékben Latford asszony saját kezdeményező jelentését. Az Európai Bizottság saját jogalkotási javaslata kell ilyen, hogy korrigálja a végrehajtás hibáját, és a tagállamok is végre el kell fogadják az alapjogok alkalmazására vonatkozó felelősségüket a büntető eljárásokban is. Unsere nächste Sprecherin ist Frau Sargentini. Köszönöm szépen, asszonyom. Sargentini asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. A zöldek egyetértenek azzal, hogy az európai elfogató parancs fontos eszköz, de nem beszélhetünk természetesen elítéltről, mert itt még csak gyanúsítás fázisáról beszélhetünk, megfelelően kell lefolytatni a nyomozást is. A zöldek támogatják az arányosság elvét és azokat a kivételeket, amelyeket alkalmazni kell az alapjogok tiszteletben tartása érdekében az eljárás során, hiszen a fontos a bizalom, de fontos az ellenőrzés is. lehetőség van az európai elfogadó parancs elutasítására is. Ennek a feltételeit meg kell vizsgálni. Nagyon sok problémát okozott az európai polgároknak, amikor egyik országból a másikba szállították át őket, fogvatartáltak őket borzasztó körülmények között, pontosan az európai elfogadó parancs végrehajtása során a bizottság és a tanács számára mindig is elmondtuk, hogy ezek fontos problémák, de erre azt a választ szokták adni, hogy ez egy másodlagos, vagy nem olyan fontos kár. De hát ezt mondják annak, aki elvesztette a munkáját például, vagy elvesztette a lakhelyét, a lakását, azért, mert fogva tartották. A Reding asszony azt mondja, hogy fontos a felülvizsgálat, de ez hosszú távon képzeli el. Ez azt jelenti, hogy nem érti, hogy mennyire súlyos a helyzet. Tíz éve az arányosság nem működik, az arányosság elve nem teljesül, és bizonyos börtönökben a körülmények sem felelnek meg, pedig a jogállamiság mindenhol egyforma módon kell, hogy működjön a kölcsönös bizalom nem megfelelő alap az igazságszolgáltatási együttműködéshez. Rendben fontos a bizalom, de fontos az ellenőrzés is. Ezért hangsúlyozom, hogy egyetértek az jelentés készítőjével, felül kell vizsgálni az Európai elfogadó Parancs végrehajtásának a körülményeit. az a tény, hogy például valaki nem visz vissza egy videokazettát, az nem adhat alapot egy ilyenfajta eljárás beindítására. Remélem, hogy Reding asszony választ fog adni ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, Kirk Apúria szó. Elnök úr, biztos asszony, hiszek az elfogótó parancs és a nyomozati eljárás értékében a súlyos bűncselekmények és természetesen harcban. Ezzel gratulálok Latford asszonynak és Melo úrnak munkájukhoz hazám. Az európai elfogadó parancs alkalmazásában nagyon sokszor látott hasznot, kábítószer, csempészek, erőszakos bűnkövetők, nem erőszak elkövetők, gyermekmolesztáló kiadatásában. A, korábban emlékszem a belügyminiszter gyakorlatára rendkívül nehézkes volt politikai akadályokba ütközött a kiadatási eljárás. Jó, hogy ez már nem gyakorlat. Olyan világban élünk, ahogy a, ahol a határon átnyúló bűncselekmények naponta érzékelhetőek, súlyos gondot jelentenek. Egy modern világban fontos, hogy a nemzetközi együttműködés és a kiadatás megfelelő módon működjék modern rendszerekben. Ez persze olyan fontos, mint az arányosság és a fékek ellensúlyok alkalmazása. Az arányosság végig a lényege a vitának nem az a cél, hogy bírósági tárgyalás nélkül hosszú ideig senyvedjenek a vádlottak az előzetes letartóztatásban, vagy már lejárt szabályok alapján adják ki őket, vagy apró bűncselekményekért zaklassák őket túlzott büntetéssel, előzetes letartóztással. Az ilyen gyakorlatokat nem lehet tolerálni. Az Európai Bizottság, a parlament, a tanács és a tagállamok kormányainak kötelessége, hogy reformnak vessék alá értelmes módon ezt a rendszert. A méltányos tárgyalás és az arányossági vizsgálatok meg kell valósuljanak. Ugyanakkor a bűnelkövetők nem bújhatnak el sehol az Európai Unióban, ám a bűncselekmények elleni harc alapköve, alapfeltétele az, hogy a közösség bízzon ezekben a rendszerekben. Bujanics úr. Köszönöm szépen, elnök úr, mielőtt bármit mondanék, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek a kiváló, kiegyensúlyozott és jó érveléssel alátámasztott jelentésekhez. Ezek abszolút mértékben támogatják e, e, ezeknek az eszközöknek a használatát a határokon átnyúló e, bűnözéssel szembeni harcunkban. Hogy mennyire fontos ez a két eszköz, azt a statisztika bizonyítja. 2005-től 2009-ig csupán a elfogadott parancsok egy ötöde került végrehajtásra. Nyilvánvalóan biztonságos ismerős, hogy elismerik, hogy vannak nehézségek, problémák a rendszerben, a végrehajtásban. A bizottság feladata az, hogy ezeket a javaslatokat ennek javítására megtegye. Biztos vagyok abban, hogy a rendelet jogi kerete egy kicsit túlságosan is általános a tagállamok ennek keretében úgy cselekedhetnek, ahogy azt legjobbnak tartják. Hogyha a rendszert javítjuk, akkor természetesen az európai végrehajtó parancsok végrehajtási aránya is javulhat. sokat hallunk az alapvető jogokról. Itt Angliában nagyon jók az alapvető jogok, sokkal jók, nagyon jók voltak ezek már a EU-ba lépés előtt is e, a különböző történelmi dokumentumok biztosították ezt. Ezek a, ezeket a biztosítékokat most e, az EU saját e, büntetőjogi rendszere szétrombolja. Az európai elfogadó parancs súlyos szabálytalanságokat eredményezett, és ezek száma egyre inkább növekedik. Itt van most már az európai nyomozati parancs, amely által a brit nyomozóknak kell más országok miatt nyomozást folytatniuk, és nekünk kell megfizetni ennek az árát. A több száz előírás, amelynél opt-out van, Eh, azok esetében a legtöbb felületes, de a 35, amelynél opt-in van, azok a legveszélyesebbek. Ezek közül egy sem szükséges, mert már így is vannak megfelelő eh, kölcsönös eh, előírások. A, a nyomozó szervek együttműködnek egymással ezek nélkül is. Igazából itt arról van szó, hogy az Egyesült Európai Államokat akarják létrehozni. Hogyha David Cameron komolyan veszi azt, amit akar, hogy eltávoljon az eu akkor most kell fellépnie. Optáltat alkalmazhatna ezen intézkedések alól, és így megvédhetné a brit állampolgárok érdekeit. Ez az igazából azonban azt hiszem, hogy mindig igazából kiárusítja a briteket az Európai Uniónak. A következő hozzászóló Koretsa Bild kollégánk. Thank you, Chair, Madam Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Az Európai Nyomozati Határozat ügyét támogatom, hiszen a tagállamoknak lehetőséget ad, hogy felkérjenek egy másik tagállamot a nyomozati intézkedések véghezvitelére súlyos bűncselekmények esetében, mint gyermek pornográfia, kábítószercsempészet, terrorizmus, internetes bűnözés. Ezeken a területeken szoros együttműködésre van szükség. A bűnözők egyre mobilisabbak, egyre szofisztikáltabbak és komplexebb módon járnak el. Ezért nagyon fontos a bűnüldözésben az összefogás a szervezett bűnözői hálózatok felszámolásában. El kell ismerni más tagállamok intézkedéseit, és segíteni kell őket a nyomozások véghezvitelében. A nemzeti jogot továbbra is alkalmazzák a tagállamok. A rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos jogszabályokat leegyszerűsítik, és így hatékonyabban tudnak a bűnöldöző szervek együttműködni. Ennek megvannak a pontos határidői is és időbeli keretei. A bizonyítékokat így begyűjthetik a másik tagállamtól. Az alapvető jogokat, a gyanúsítottak alapvető jogait is figyelembe veszi ez a rendszer, és a jogorvoslattal kapcsolatos szabályok is világosak. Az együttműködés a tagállamok között alapvető jelentőségű a határokon átnyúló bűnözés elleni fellépésben. Az európai nyomozási határozat és a letartóztatási parancs is jó bizonyítéka annak, hogy európai szinten milyen hasznos munkát tudunk végezni az európai állampolgárok érdekében. Az Európa nyomozási határozat fokozza az állampolgárok biztonságát, biztonságérzetét, de figyelembe veszi az integritást is, a stokholmi program eh, szerinti biztonság és igazságoság térségének megteremtésével kapcsolatban nagy előrelépés Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vajdan Olszer, Mit Köszönöm szépen. Holnap egy nagyon fontos eh, eszközt fogunk elfogadni a rendőr együttműködés kapcsán. Ez nagyon fontos eh, a stokholmi program céljainak végrehajtása szempontjából. Érdekes az, hogy a kezdeményezés nem a bizottságterem hét tagállamtól, köztük Ausztria részéről származik. Ez már egyre inkább mutatja, hogy a nemzeti tagállam, illetve európai érdekek nem állnak egymással ellentétben. Ez azzal is összefügg, hogy így egy biztonságpolitikai többletértéket is el lehet érni. A határokon átnyúló bűnüldözés ezáltal könnyebbé válik, és a most meglévő akadályok elhárulhatnak. A nyomozati parancs által sokkal gyorsabbak és hatékonyabbak lesznek a határokon átnyúló nyomozások. Egy ilyenfajta eszköz erejét nem szabad alábecsülni. Gyakran voltak olyan Um, bürokratikus akadályok, amelyek a rendőri munkát akadályozták vagy nehezítették. Ez nem állhat az állampolgárok érdekében, akiknek jók van a személyes biztonsághoz. Ugyanakkor tudatába kell lenni annak is, hogy a bűnöldözés mm, területe nagyon érzékeny terület, és nagyon óvatosan kell eljárnunk, ugye kell arra, hogy a vádlottak alapvető jogait megvédjük. Az alapvető jogok védelme és azok leszögezése a jogszabályban nagyon fontos, és ezért örülök annak, hogy a tanácsal folytatott tegyelások során sikerült az, hogy a 10 cikkben cikkbe egy alapjogi alapot helyezünk el. Hogyha az adott személy alapvető jogai, jogait nem szabad megsérteni az Európai Alapjogi Karta értelmében. A 10 cikk kimondja azt, hogy csak olyan eszközöket lehet alkalmazni a nyomozás során, amelyek a nem tagállamokban is engedélyezettek. Ezáltal nagyon fontos dolgot értünk el, és valóban sikerült az, hogy meg lehessen akadályozni a visszaéléseket. Az Európai Parlament az elfogadó parancsal azt mutatja meg, hogy sokkal erősebb lesz a rendőri fellépés határokon átnyúlóak, illetve az igazságügyi együttműködés. Menó úrnak, illetve az árnyék jelentéstőknek szeretnék köszönet mondani a jó és intenzív együttműködését. Köszönöm szépen. Grazie, honor. Köszönöm szépen. Wojciechowski kollega egy percben. Köszönöm szépen. Az európai ö, nyomozati ö, határozat egy rendkívül fontos elem, és szerintem gyakorlati jelentősége van ennek, és még fontosabb, mint az európai elfogató parancs. Ugyanis ez számos esetet lefed, a büntető eljárás során nagyon sokszor bizonyítékot kell keresni a határokon túl is és ezért a bonyolult eljárás eh, van. Ki kell kérdezni eh, tanukat, eh, szakértőket meghallgatni, akik külföldön tartózkodnak. Ezért a rendfenntartó erők ezt az eszközt alkalmazzák, és ez egy rendkívül fontos eszköz, ami jobbítja a tagállamok közötti együttműködést az Európai Unióban. Ezt az együttműködést szorosabbra fűzzük, ugyanakkor jobban oda kell figyelnünk arra, hogy milyen minőségű és milyen szintűek az igazságügyi rendszerek az egyes tagállamokban, és az állampolgárok gyakran panaszkodnak azra, hogy az igazságügy hogyan működik. Erre meg kell, hogy bízzanak az állampolgárok. Grazie, onorevole Bonani. Köszönöm szépen. Grazie. Bonanémi úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai nyomozási határozat és elfogató parancs két kulcsfontosságú eszköz az európai büntetőjogi térség megteremtésében. Arra eszközök, hogy hatékonyabban lépjünk fel a bűncselekmények ellen, sokkal, hagyomány, sokkal inkább, mint a hagyományos bűnögyi együttműködésben. De az emberi jogokat, az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani az ilyen nyomozások során is. Ez nagyon fontos szempont, ezért az ötödik és a hatodik cikkek nagyon lényegesek. Az elfogadó parancs felhasználásának nyomon követésével kiderült, hogy a különböző tagállamok nagyon eltérő mértékben használták ki ezt az eszközt. Az alapvető jogok védelme bizonytalanná vált. Ezért fel kell ismerni, hogy a kibocsátó hatóságnak kell nyomon követnie az eszköz alkalmazásának arányosságát, és biztosítani a kiegyensúlyozott felhasználását ennek az eszköznek. Van egy másik ajánlás is az emberi jogokkal kapcsolatosan. A tagállamnak kötelezettsége, hogy feleviteli jogokat, jogorvoslati jogokat biztosítson az emberi jogok kartája értelmében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jakolino képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Reding asszony. Az igazságügyi intézkedések, amelyekről ma ö, tárgyalunk, rendkívül nagy jelentőségűek az egységes igazságügyi tér építése szempontjából, és büntető területen is nagyon fontos. Fontos az igazságügynek a hatékonysága, de mindenképpen konkrét eszközökre kell mindezt építeni. És fontos, hogy a kölcsönös elismerés és végrehajtása is megtörténjen az egyes döntéseknek. Ami az elfogadó parancsot illeti, az az észrevétel, amit Lutford asszony tett, rendkívül helyén való. Arányossági kritériumok kellenek, mégpedig szigorú kritériumok, mert itt arról van szó, hogy az alapjogokat kell megvédeni, másfelől pedig bizonyosság is szükséges az elkövetett bűncselekmények vonatkozásában. Nagyon köszönöm Meló kollégánknak ezt az európai nyomozási határozat kérdését. Itt nagyon fontos a szigorúság, hogy nagyobb garanciája legyen a jogoknak. Az rendőri és igazságügyi együttműködés e percben még nem megy elég messze ahhoz, hogy egy igazi egységes igazságügyi tér jöjjön létre. Egyrészt csökkenteni kell az európai elfogadó parancs alkalmazását, és csak olyan esetekre alkalmazni, ahol határon átnyúló bűnözésről van szó, és, feltét, és ahol feltétlenül szükséges ezt a típusú megközelítést alkalmazni. Ami pedig az Európai Nyomozási Határozatot illeti, fontos elmondani, hogy a végrehajtó állam az, amelynek gondoskodnia kell bizonyos rendelkezésekről, intézkedésekről, arra is, támo- hogy videokonferenciával is lehet tanulvallomásokat összegyűjteni. Ugyanez vonatkozik a szervezeti nemzeti kérdésekre is. És végezetül azzal szeretném zárni, hogy ezek az eszközök rendkívül fontosak az európai ügyész eh, mandátumával kapcsolatban is, amiről márciusban fogunk majd eh, a plenárison tárgyalni, és ami majd lehetővé teszi a tanács és a bizottság munkájának irányatását. Claude Morales következik két percben. Elnök úr, néhány hónappal ezelőtt tanúskodtam az európai elfogató parancsal kapcsolatosan, és kiderült ebből a kutatásból, hogy az elfogató parancs nagyon hatékony eszköz. Ez gyakorlatilag sarokköve a határon átnyúló büntetőjogi intézkedéseknek. Mindenki tudja ebben a házban, hogy nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb megújítsuk ezt a rendszert. Esten asszony is nagyon hatékonyan lépett fel ebben az ügyben, annak érdekében, hogy ne váljon az európai elfogató parancsa saját karikatúrájává, ezt bizonyítanunk kell valódi, objektív bizonyítékokkal, hogy mi az, ami nem működik jól az elfogadó parancsal kapcsolatosan. Londonban, az Egyesült Királyságban Maggie Hughes esete volt nagyon lényeges, biztos asszony is ismeri ezt. Egy banda megtámadta, és az elfogató parancsnak köszönhetően fogták el az elkövetőket Kréten. Egyébként, akik július 21-én 2005-ben a robbantásokat szervezték Londonban, őket is az elfogató parancs segítségével tartóztatták le. Persze vannak visszaélések is, tárgyalás előtt nagyon sokáig fogva tartottak bizonyos gyanúsítottakat, tehát sok ponton kell javítani a rendszer működését, ezt kell most megtennünk. Ezt a reformot objektívan, kiegyensúlyozottan kell végrehajtani, el kell végeznünk a munkánkat nekünk képviselőknek, hogy e- kiegyensúlyozott legyen ez a rendszer. Szükség van a reformra, de amikor az elfogató parancsal kapcsolatosan vizsgálódtunk, akkor nagyon érdekes dolgokra jöttünk rá. Amikor a határokon átnyúló igazságügyi eszközöket vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ezek nagyon hatékonyak, de a részletekben még pontosításra van szükség. Uh, Mr. Morais, there is a... Marász úr, egy kékkártyás kérés érkezik ön felé. Elfogadja? Igen, tessék. Claude, kérdezhetnék-e valamit, amiről beszéltél? A Krieg ügyre utaltál, és azt mondtad, hogy, hogy azok, akiket a támadással vádolnak, ők állnak a bíróság elé, és az ártatlanság vélem megéleti őket. Habár nem volt igazából bizonyíték előnök, mégis ki ö, ö, szolgáltatták őket. Mit gondol erről válasz? Azt kellett volna mondanom, talán olvasnom kellett volna a felszólalásomat. Lehet, lehet hogy igaz, igen, valóban igaza van. Soha nem kaptam még kék kártyát, tehát megpróbálom elmagyarázni azt, hogy nagyon sok példa van, amely azt mutatja, hogy az európai elfogadó parancsal gyorsan lehetett állítani embereket, vannak ilyen példák, amikor tényleg rosszul sülnek el a dolgok, ezt nem lehet tagadni, és pontosan ezekkel megreformálni az európai elfogadó parancsot, és én erre próbáltam utalni. Grazie, onorevole Nicholson. Un minuto. Köszönöm szépen, Nicholson úr, egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én Észak-Írországból származom, ahol egy nagyon vegyes álláspontunk van. Nagyon éles a határ. A határ átjárható, és a bűnözés ebben a térségben nagyon nehezen korlátozható és veszélyes. A határon átnyúló együttműködés, rendőri együttműködés az Európai Unióban fontos. Szeretnék megemlékezni az észak együttműködésről, ez az együttműködés többször is a múltban egyszerűen nem létezett. Az Európai Elfogató Parancs az egyik legfontosabb eszköz, amivel rendelkezünk a határon átnyúló terrorizmus elleni küzdelemben de nem lenne igazi jogalap, hogyha az ír köztársasággal szemmel jönne kiadatási kérelem ugyanakkor nincsenek megfelelően felkészülve, és az ágazati szempontból is a kölcsönös segítségnyújtás és valójában a terroristáknak kedvezne és a bűnözőknek a feltételezett bűnözőket volt olyan, hogy kiadtak 2004 és 2013 között. Próbálunk azért fellépni, hogy nagyobb legyen az arányosság, úgy, ahogy ez már említettük. Egyébként gratulálok a jelentés készítőjének. Grazie, onorevole Stier. Due minuti. Köszönöm szépen podravam jaanje uloge europske unije na podruju. támogatom hogy a büntetőjog területén is megerősítsük az eu szerepét és a nyomozati határozatról szóló jogszabály jó irányba tett lépés, hiszen a bizonyítékgyűjtést a határokon átnyúló esetekben is megkönnyíti. Az elfogató parancs az egyik legsikeresebb mechanizmus az Európai Unióban a büntetőjog területén. Persze lehet ezt megjavítani, a gyakorlatot harmonizálni, és persze el kell kerülni a politikai nyomásgyakorlást, a kibocsátás és a parancsok fogadása tekintetében. De nem szabad, hogy túl hosszadalmasak legyenek az eljárások emiatt, vagy hogy a kiadatás megnehezedjen. Határozottan hangsúlyozni kell, hogy politikai manipuláció nélkül kell alkalmazni az elfogadó parancsot. Horvátországban múlt nyáron két magasrangú tisztviselőt ellen adta ki elfogadó parancsot, és ez azt mutatja, hogy a régi politikai szerkezetek, csoportok még mindig tudnak nyomást gyakorolni az igazságügyi rendszerben, még ha nem is voltak ebben sikeresek az Európai Bizottság reakciója miatt. A Zágráb, zágrábi kormányzatnak fel kellett adnia az elfogadó parancs blokkolását, és a bíróságra bízta, nem pedig a politikusokra, hogy a korábbi tisztviselők sorsáról döntsenek. Ez az európai törvények érvényesülésén se szempontjából győzelem volt, még az euroszkeptikusoknak is el kell fogadniuk, hogy ezek a bűncselekmények büntetlenek maradtak volna, hogyha a Horvátország nem volna Európai Uniós tag. Horvátország számára új időszak kezdődött, amikor senki nincsen törvény felett, és ez lényeges a jövőnk szempontjából, hiszen gazdasági fejlen, fellendülésre nem számíthatunk jogállamiság nélkül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lasikova asszonyt nem látom a Cash the Eye kapcsán Morkun akkor kapja meg a szót. Köszönöm szépen. turėtų laikytis vienodų standartų. Örülök az a jelentés készítője álláspontjának. A tagállamnak azonos normákat kellene alkalmazniuk európai szinten. Néhány évvel ezelőtt Európában volt egy ország, amely elutasította a kiadatását egy olyan személynek, akit emberiség ellenes bűncselekményekkel ö, ö, gyanúsítottak. És különböző, ez 1991. január 13-án ez a személy ö, Litvániában követett el ember ellenes összes bűncselekményt, és mégsem engedték meg a kiadatását. Nem szól a jelentés az esetleges kivételekről, amikor adott esetben megtagadható, hogyha 2002 után követték el ezeket a bűncselekményeket. Szerintem ezeket a legsúlyosabb esetekben, háborús bűncselekmények, emberellenes bűncselekményekben nem lenne szabad kivételt tenni. tehát azokra a bűncselekményeknél, amire az elévülés nem vonatkozik a nemzetközi jogban. Horvátország tagja a nemzetközi közösségnek is vállalta, hogy nem fog ilyen kivételeket elfogadni. Tehát itten szeretnék pontosítást kérni Reting biztos asszonytól, mi a vélemény véleménye az elévülés kérdéséről és annak lehetőségéről, hogy a kiadatást 2002 után elkövetett bűncselekményekre is alkalmazzák. Grazie, onorevole Tom. Köszönöm szépen, Tomasics kolléga következik. Köszönöm szépen. Az európai elfogató parancs nagyon fontos eszköz, az igazságügyi együttműködésben, hiszen így eh, sikerül megakadályozni azt, hogy eh, a bűnözők el tudjanak bújni amiatt, eh, hogy nem megfelelő az együttműködés a tagállamok között. Üdvözlöm ezt az állásfoglalást, főként amiatt, hogy a tagállami együttműködést sürgeti a bizottsággal annak érdekében, hogy jobb legyen a képzés. A Horvátországban arról döntöttek, hogy Perkovics urat kiszolgáltatják Németországnak, de egy másik bíróság, viszont egy másik szemét ugyanezen vád miatt nem szolgáltatta ki, ezért fontos az európai elfogadó parancs. Bilán képviselő következik. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Europejski nakaz aresztowania. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai elfogató parancs felgyorsítja az eljárásokat, vagyis meggyorsítja annak a folyamatát, amikor a bűnözőket sikerül letartóztatni. A kiadatás ideje is lerövidült ennek az eszköznek köszönhetően. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az európai elfogató parancsal keresett, felkutatott bűnözők ne kerülhessék ki a, az igazságszolgáltatást. Beszéltünk sokat a szelektív igazságszolgáltatásról, vagy az eszköz túlzott használatáról, vagy aránytalan használatáról. Természetesen az aranyosság elvét mindig alkalmazni kell. Fontos, hogy jobban használjuk ezt az eszközt, és ne aknázzuk elő alá ennek a fontos eszköznek a használatát. Köszönöm, Páska úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony! A közös európai térség szükségesé teszi, hogy jól meghatározzuk az együttműködést a biztonsági és jogi ügyekben és a határon át is üldözendő bűncselekményekben. A keret határozat az elfogadó parancsról 2002 52-ben szükségesé tette az eljárásoknak az kölcsönös elismerését és a kölcsönös bizalomra való építését különböző so, ö, hiányosságok mutatkoztak meg a rendszerben, és éppen ezért ne, fontos, hogy a bizottság ö, különböző jogi intézkedéseket hozzanak, hogy ezeket a ö, hiányosságokat ki tudjuk köszöbölni. Ö, megmutatkozott az is a ö, jelentésben, hogy ö, elemzésrezni kell azt is, hogy milyen esetekben nem került az európai elfogadó parancs végrehajtásra, és amikor nem működik rendesen a rendszer. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most Redding biztos asszony kapja meg a szót. Elnök asszony, hadd emlékeztessem a tisztelt képviselőket arra, hogy vannak specifikus szabályok az igazság, hogy belügy területén, ezek különbözőek, mint más politikai területek szabályai például a Lisszaboni szerződés értelmében a tagállamok jogi javaslatot tehetnek az Európai Bizottság nélkül, és ez vonatkozik az Európai Nyomozati Parancsra, és, illetve nyomozási határozatra is. Senátos módon az Európai Parlament hát, szerencsét az Európai Parlamentnek egyedetési joga van, és ezért javasolhat intézkedéseket. Az európai elfogadó parancs kapcsán viszont a tagállamok, az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament nélkül javasolhatnak. Szerencsére eh, ez az időszak eh, december 1-től lejár. Az európai nyomozási határozat esetében hadd hangsúlyozzam azt, hogy eh, ezt mindenképpen alkalmazni fogják, nem úgy, mint a bizonyítékokkal kapcsolatos határozatot, amelyet csak két tagállam alkalmaz. Ezen irányelv végrehajtását az Európai Bizottság fogja nyomon kísérni, és nem fogunk habozni akkor, hogyha szabálysértési eljárást kell indítanunk amiatt, hogy nem hajtották végre az adott jogszabályt. Ugyanez vonatkozik az európai elfogadó parancsra is, mert december 1-től a Lisszaboni szerződés átmeneti időszaka lejár, és ettől az időponttól kezdve az Európai Bizottság már szabálysértési eljárást indíthat akkor, hogyha nem alkalmazzák megfelelően az európai elfogadó parancsot. A teljes végrehajtást szeretnénk elérni, és az olyan eszközöknél, mint például az európai Fegyületi eh, Tervezetnél, fontos lesz, hogy minden eszközt együttesen alkalmazzunk. Hadd hangsúlyozzam még egyszer azt, hogy mit is tettünk az elmúlt években, amikor itt a megfelelő perhez való jogra utalok, akkor vannak irányelvek a bizottság részéről, amelyek a Lisszaboni szerződés alapján jöttek létre, és amelyek ügyelnek az egyének jogaira. Ezek az irány elvek számos olyan elemet tartalmaznak, amelyek a nyomozási határozatot erősítik. Például jogban a tolmácsoláshoz, fordításhoz, a jogokhoz, jogok ismertetéséhez, az ügyvédhez, sőt ahhoz is, hogy az eredeti országban, illetve az, a fogadó országban is kapjon valaki ügyvédet. Vannak további más jogok is, például az, a váltatlanság vélelme, a sérülékeny csoportok védelme. Ezek nagyon fontos kérdések, és ezek az egyensúlyhoz kellenek, és a Lisszaboni szerződés előtt ilyenek még nem léteztek. Most már az Európai Parlamentnek lehetősége van arra, hogy ezeket végrehajtassa. Sajnálom azt, hogy néhány tagállam ellenáll, és nem hajlandó részt venni a megfelelő tegyeláshoz való jog kifejlesztéséhez. Ez nem megfelelő az Európai Unióban. Köszönöm szépen, biztos asszony, és akkor most uh, uh, Méló képviselőnek adom meg két percben a szót. Tisztelt elnök asszony! Ez az irányelv azt fogja lehetővé tenni, hogy nagyobb legyen az igazság, mert hatékonyosabb, hatékonyabbak lehetnek majd a vizsgálati eljárások, és jobban be lehet tartani az arányosság elvét is egy képviselőtársam amiatt lázadozott, hogy az európai rendőrségek vagy rendőrségeknek büntetőügyekben is nyomozniuk kell. Igen, erről van szó, ez fog történni hogy ezért most vajon az kell, lesz a szükség, hogy Anglia, Anglia adjon, erre pénzt fordítson. Igen, de csak úgy, mint Franciaország és más európai országok is. De ez mégiscsak egy prioritás egy közös térségben. Mi a cél? A cél az az, hogy akik bűncselekményt vagy kihágást követnek el, azok üldözésre kerüljenek és bíróság elé álljanak és egy független részrehajlás nélküli bírósághoz, és megfelelően bizonyított legyen az ő bűnösségük, vagy pedig felmentésre kerüljenek. Ez a cél. Az Európai Unió a szabadságnak a tere. Minden nap szólunk erről az szabadság elvéről, és ezeket az eszközöket alkalmazzuk az összes garanciával, ami egy jogállamban megtalálható, és garantáljuk azoknak, akik vizsgálat alatt állnak, vagy akiket vád alá helyeznek ugyancsak azoknak is biztosítjuk ezeket a jogokat, amely, akik gyanúsítottak, attól függően, hogy melyik jogrendben milyen kifejezéseket alkalmaznak. Amikor a schengen alkalmazzuk, akkor a Schengenben a személyek szabad mozgását is lehetővé kell tenni. Így módon nagyobb a veszélye a bűnelkövetésnek amennyiben az igazságszolgáltatás nem tud lépést tartani ezen nehézségekkel, és nem tudja megoldani ezeket a problémákat, akkor el fogunk bukni, mert Európából nem tudunk biztonsági és igazságügyi térséget hozni. Köszönöm szépen a tanácsnak és az árnyék jelentéstevők. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek majdnem mindenkivel, aki felszólalt ebben a vitában. Köszönöm, hogy megszólaltak. Nicholson úr felszólalására szeretnék reagálni, hiszen Írországról szólt ő. Batten úrnak is köszönöm, hogy a gyanúsítás fogalmát akarja hangsúlyozni. Persze ellenkezőleg vélekedem, mint ő. és a Nikvi Nigel vitával kapcsolatosan is homlok egyenes ellentétes a véleményünk. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni, amit a vita elején nem említettem, és ezek rámutatnak arra, hogy miért fontos a tárgyalás előtti fogvatartási körülmények biztosítása, illetve a rossz börtön körülmények jelentette problémák. A bizottságot arra hívjuk fel, hogy a tárgyalás előtti letartóztatás körülményével kapcsolatosan tegyen jogszabályalkotási javaslatokat, illetve a jogi szakmákat gyakorlók számára képzést biztosítson, illetve támogassa a védőügyvédeket, akik ezen a területen dolgoznak. De Redding asszonyal teljesen egyetértek azzal, hogy nagyon fontos az eljárási jogokkal foglalkozó irányelv ebben a tekintetben. Szeretném, hogyha az Egyesült Királyság az Európai Felügyeleti Parancsra vonatkozó jogszabályt is fél végrehajtaná. És ez az egyik oka annak, hogy a jelentésem időszerű és hatékony végrehajtást sürget az Európai Unió büntető jogi eszközei vel kapcsolatosan legyenek azok a nyomozati határozat, az elfogadó parancs, vagy az e, eljárásjogi intézkedések. Egy kicsit e, csalódott vagyok. Amiatt, hogy Reding alelnök asszony nem túl proaktívan fogalmazott, hiszen arról beszélt, hogy az elfogató parancs e, kérdésének újra megnyitása nem volna túlságosan időszerű, vagy korai volna. Én úgy érzem, hogy nem foglalkoztunk eleget az elfogató parancsal. Továbbra is sürgetni fogom a bizottságot, hogy működjön együtt a, a parlamenttel, és készítsen a bizottság egy jogszabályalkotási javaslatot a következő évben, hiszen hallott, hogy az Európai Parlament véleménye egységes, és ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. Um, there is a blue card. Kék kártya érkezett önhöz. Mr. Button. Button úrtól. Thanks, Sarah. You Köszönöm, Sarah. Beszéltél a tárgyalás előtti fogvatartásra, és ezt el kell kerülni. Ennek az az oka, hogy amikor az embereket kitoloncolják Nagy-Britániába, akkor a rendőrségnek már fel kell készülnie arra, hogy megkezdődhetjen a permér, megkezdődne a kiadatás. Más rendszerek is vannak az Európai Unióban, vannak vizsgáló bírók. Egyetérte velem abban, hogy minden rendőrségnek készen kellene állnia az esetben, mielőtt még valakit ki akarnának adatni. Igen, egyetértek teljes mértékben önnel az, ahogy megfogalmazták az európai elfogató parancsot, az a bűnügyi vádaláházásra vonatkozik. ezért utalunk arra a jelentésbe, hogy késznek kell állni a tegyelásra, és ez miért nagyon fontos az országokkal is tárgyalni. Különböző rendszerek léteznek az Európai Unióban, nem akarjuk egységesíteni a bűnölözés az Európai Unióban, de nagyon fontos a koordináció, mert a tárgyalások a tartás főleg hosszú idő nagyon fontos kérdés. Vannak szörnyű tapasztalatok. Egyetértek azzal, hogy az elfogadó parancsot a bűnözésre kell használni. la discussione a vitának ezzel vége és a szavazásra holnap twelve órakor fog sor kerülni.